Bene, buonasera a tutti. Jó estét! Felkészültünk a délutáni ülésszakon a szavazásra. Látom, hogy jönnek még. dicevamo che il dossier che verrà al voto a szavazásra bocsájtott a, a anyag az európai felügyeleti rendszer, a határfelügyeleti rendszerről szól az Erkoszúrról. Jan Móder anyaga, de a szavazás előtt el akarom mondani, hogy a 174-es módosítást visszavonták. Van egy hiba is a szavazólistán. A hetes preambulum bekezdésre vonatkozóan 79-es számú, és a következő, amelyik vele azonos, de először is A 68-as módosítáról szavazunk, aztán a 69-es, majd megnézzük, hogy mi történik a 69-esre, hogyha odáig eljövünk. Szeretném tudni, hogy az előadó akar-e valamit mondani, mielőtt elkezdjük a szavazást, nem? Akkor bele is kell vágunk. Mindenki felkészült? Mindenki lelkes? Borsellino asszony, hogyha ön is kényelmesen ül, akkor kezdjük az elsővel. 49-es. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Egyes kompromisszum. Ki van mellette? Ellene. Ezt igazolnunk kell elektronikusan. Everybody vote. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a jelek szerint. Hát akkor elfogadtuk az egyes kompromisszumot. A kettes következik, kettes kompromisszum. Ki van mellette? Ellene Tartózkodás. Kérem szépen, hogy igazoljuk elektronikusan. Elfogadtuk. Elnézést, lezárom a szavazásból, hogy az egy elnök 25-22 alában elfogadtuk, e, és e, ez, ezért a 25 es és 22-est is elfogadtuk. 86-os módosítás. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 87-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas kompromisszum, ki van mellette? Ellene. Tehát a hármas kompromisszumról szavazunk. Elfogadtuk a hármas kompromisszumot. 90-es módosító, ki van mellette? 90-es tehát, mellette? Ellene? Tartozkodás? Nem fogadtuk el. 8-as módosítás, ki van mellette? Ellene? Elfogadtuk. Négyes kompromisszum ki van mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 94-es módosítás ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 10-es módosítás ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 95-ös ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 96-os módosító, ki van mellette? Ellene. Jelentős többséggel elfogadtuk. Ötös kompromisszum, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 101-es módosító. Ki van mellette? Ellene. Tartaszkodás. Nem fogadtuk el. 103-as mellette. Ellene. Tartaszkodás. Elutasítottuk. 102-es mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 104-es, ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 105-ös módosító, azonos a költségvetés 11-es módosításával, ki van mellette, együtt szavazunk róluk, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 106-os, ki van mellette? Ellene? Elutasítottuk. 11-es módosító mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. 6-os kompromisszum ki van mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. 109-es, ki van mellette? ellene. E, elutasítottuk 111, ki van mellette, ellene. Tartózkodás, elutasítottuk. Budget 12-es, ki van mellette, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 112-es ki van mellette? Ellene. Tartozkodás. Elutasítottuk. 13-as módosítás ki van mellette? Ellene. Ezt elektronikusan igazoljuk. Le Zárom a szavazást. Elutasítottuk 22-27 arányban. 14-es módosító, ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 100, 113-as, ki van mellette? Ellene, ezt megint elektronikusan szavazzuk, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hetes kompromisszum ki van mellette. Ellene. Tartozkodás. Elfogadtuk. 116-os, ki van mellette? 116-os tehát. Mellette. Ellene. tartaszkodás, Elutasítottuk. 117-es. Ki van mellette? Ki ellenzi? Tartózkodás. Elfogadtuk. 118-as módosítás. Ki van mellette? Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 119-es módosítás, ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 120-as módosítás, ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 8-as kompromisszum, ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 124-es módosítás, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 15-ös, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás, elektronikusan ellenőrizzük. Lezárjuk a szavazást. Elutasítottuk a jelek szerint. 125-ös módosítás. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 126-os ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 127-es mellette? ellene tartózkodás elfogadtuk. 128-as módosítás mellette. Ki van ellene? Tartózkodás elutasítottuk. 129 ki van mellette? Ellene? Tartózkodás elfogadtuk. 130-as mellette? Ellene? tartózkodás elfogadtuk. 131 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 16-os ki van mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 132 ki van mellette ellene tartózkodás nem fogadtuk el. 17-es, 18-asról együtt szavazunk, ki van mellette, ki van el, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 133-as, ki van mellette, ellene, tartózkodás, nem fogadtuk el. 136-os, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Elutasítottuk pontosabban. 134-es, ki van mellette? Ellene. Tartozkodás. Elutasítottuk. 136-os, ki van mellette? Ellene. Tartozkodás. elutasítottuk. 9-es kompromisszum, ki van mellette? ellene tartozkodás. elfogadtuk. 140-es ki van mellette, ellene tartozkodás. elutasítottuk. 141 mellette ellene tartozkodás. elfogadtuk. 142 mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk 143-as, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 20-as módosítás mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 21-es következik. Ki van mellette? Jelene, Tartózkodás. Elfogadtuk. 145 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 22-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 23-as mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 146 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 147-es, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 148-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítatók 149-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 150-es, ki van mellette, ellene tartózkodás, ezt igazolnunk kell, ellenőriznünk kell elektronikusan, 150-es tehát, Lezárom a szavazást. 18-31 alá arányban elutasítottuk. 151, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás, elutasítottuk. 10-es kompromisszum, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 154-es módosítás és 155-ös, melyek azonosak, együtt szavazunk, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 156-os, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 157-es, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 11-es kompromisszum. Ki van mellette? Ellene. Tartaszkodás. Elfogadtuk. 12-es kompromisszum következik. Ki van mellette? Ellene. Tartaszkodás. Elfogadtuk. 164-es módosító. Ki van mellette? Ellene. tartózkodás, elfogadtuk. Elutasítottuk pontosabban, 165-ös. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás, elutasítottuk. 167-es. 6-os, bocsánat, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Emendamento numero 100. 169 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 168 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 169 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 13-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 174-est visszavonták. Huszonhatos mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 27-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 14-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 176-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 179-es mellette, ellene, elutasítva. 178 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 180-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 28-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 181 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 182 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 29.31-ben mellette ellene tartózkodás elutasít, elfogadva. 183 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 184 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 190-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 192 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 191 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Elutasítva, mondja az elnök. Ellenőrizzük tehát Elfogadtuk, elfogadtuk, ugye? Igen. Most a 193 és a 194 következik egyben, mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 195 mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 196 mellette. Nem, ez fogyottá válik mert a 195-öst elfogadtuk, 16-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 32 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 17-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 201 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 202 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 203 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 18-as kompromisszum részenként az első szavazás mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Most a második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 34 a 206-ossal együtt mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 207-es mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 208 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 209 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 210 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 211 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 212 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 213 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 214 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 215 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtó, 216 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 217 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 218 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 219 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 220 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 35-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 221 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 2.22 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 2.23 mellette ellene tartózkodás a 19-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 227 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 228-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 229 mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 2.30 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 2.31 és 2.32 együtt mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 20-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 235-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 237-est visszavonták, 236-os mellette. Kérem, emeljék fel a kezüket. Ellene. Tartózkodás, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 238-as, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 239-es, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 240-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 241-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 242 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 243 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 244 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 245 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 246 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 37-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 247-es mm, okafogyottá válik. 248-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 249 mellette, ellene, elutasítva, 250-es, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 38-as okafogyottá válik, 252-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, 39-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 253-as mellette, mi a baj, ellene, tartózkodás elutasítva. 21-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 41-es mellette, 41-es mellette, ellene, elfogadva. 42-es, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 258 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 259-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. A 260-as okafogyottá válik 261 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 43-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 44, mert az előző fogyottá válik, 44 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 263 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 264-es szóbeli kiegészítéssel mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 266-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 265-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 22-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 23-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 24-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 76-os és 78-as együtt mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 279-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 47 oka fogyott a váli, 281 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most pedig a preambulum bekezdések 51-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 4-es mellette okafogyottá válik. az 50-es is. 52-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 53-as mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Ellenőrizzük az 53-ast. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 56-os mellette ellene, tartózkodás elfogadva. 57-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 58-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 59 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 60-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. A kettes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hármas az eladótól mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ötös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 61-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 62-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 63-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 65-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 64-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 66-os mellette, ellene, elfogadtuk, 68-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. kilences következik, mellette. Mellette, kérem nyelezzék kézfelemeléssel, ellene. Elfogadva. 67-es okafogyottá válik, 70-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 71 és 72 együtt mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 4-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 73 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 74 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 75-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 6-os a Költségvetési Bizottságtól két részben, első rész mellette kiszavaz, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hetes a Költségvetési Bizottságtól mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Nyolcas, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Kilences, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ötös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 76-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 48-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Egyes a Költségvetési Bizottságtól mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kettes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hármas mellette ellene tartózkodás elfogadva. Záró szavazás következik, elektronikusan szavazunk. Majdnem befejeztük a szavazást. Rendben, a szavazást lezárom. Ötvenegy leadott szavazatból 37-en szavaztak mellette, 5-en ellen és 9-en tartózkodtak. Gratulálok az előadónak. Uh, l'altro Sì. Uh, diamo la parola. La, la, l'onorevole Wikstrom Wikström asszony szót kér. Tessék, megadom neki a szót. La kollega Matteo. Prego. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt kollégák, szeretném emlékeztetni önöket, hogy szeptemberben szavaztunk a Dublini rendelet politikai tartalmáról, azóta pedig nagyon keményen dolgoztunk azon, hogy a komitológián témájában is megállapodjunk. Nos, hát ez nem volt egyáltalán könnyű, de végül november 14-én késő éjszaka sikerült nyílbe ütni a komitológiai megállapodást is, és ezt a megállapodást mint a három intézmény jóvá hagyta. Tehát, miről is szavazunk ma? arról a szövegről, amiben megállapodtunk, ide tartozik a komitológia, amelyet szívén szintén jóvá hagyott, jóvá hagytunk, illetve jóvá hagyott a Koreper is egy pár órával ezelőtt a mai napon, tehát a tagállam jóvá, tagállamok jóvá hagyták. A mai szavazás után a LIBE elnöke levelet fog írni a tanácsnak, és ebben szerepel majd, hogy amennyiben a tanács elfogadja a szöveget annak jelenlegi formájában, akkor az Európai Parlament javaslatot fog tenni arra, hogy második olvasatban módosító javaslatok nélkül elfogadásra kerüljön ez az anyag. Azonban Tudomásomra jutott az, hogy a tanácson belül be akarják fagyasztani a Dublin, Dublin- illetve a befogadási feltételeket addig, amíg meg nem szavazzuk a közös menekültügyi rendszer további négy dokumentumát. Tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák, eddig erről nem kapott információt a parlament, és még mindig nem hivatalos ez az információ. Mivel én személy szerint nem szeretném azt, hogy plegykákra hagyatkozzunk, illetve nem szeretném azt hinni, hogy hagyjuk, hogy manipuláljanak bennünket, ezért arra ösztönzöm a tanácsot, amennyiben jelenleg itt tartózkodnak, hogy fogadják el a Dublini rendeletet, amint ez a levél kézbesítésre kerül, tehát amint önökhöz eljut, és ne halogassák ezt a megállapodást, hiszen bármilyen más késlekedés az eddigi megállapodásokat sérti. Éveken keresztül tárgyaltunk erről a dokumentumról, az elmúlt két és fél, majdnem három éven keresztül én voltam a jelentéstevő, és most egy olyan rendelet van előttünk, amely erősebb biztosítékokat ad a menekült ké, menekült státuszkérők számára, illetve konkrétabban kimondja a tagállamok felelősségi köreit. Nagyon fontos, hogy a rendelet hatályba léphessen, további késlekedés nélkül, és valóban a támogatásukra számítok. Tisztelt kollégák, szeretném emlék, em, emlékeztetni önöket, hogy nem tudjuk tartani a határidőt, hogyha nem szavazunk nem szavazzuk meg a dokumentumot, és itt azokról az emberekről van szó, akik a legkiszolgáltatottabbak. Ennyit kívántam elmondani, és most pedig lássuk a szavazást. Köszönöm szépen, Metsi asszony. Igen, én is azt gondolom, hogy a szavazás marad csak hátra. A néppárt is szeretne szavazni, szerezni szavazásra bocsátani ezt a dolgot, és ezért azt szeretném, hogyha minél gyorsabban sikerülne megoldani ezt a kérdést, azért, mert a többi frakció eddig nem követett bennünket, illetve a, nem választották meg megfelelően az időpontot. Ez egy politikai választás volt, egy politikai döntés, ezért azt reméljük, hogy a trialógus tovább tud majd lépni, előre haladunk, döntést hoztunk arra vonatkozóan, hogy a mai szavazáson tartózkodni fogunk mindezek okokból kifolyólag. Bene. Ricordo a ciascuno di voi che voteremo. Rendben, köszönöm szépen. Szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy ez egy orientációs szavazás arra vonatkozóan, hogy milyen kritériumoknak kell eleget tenniük a tagállamoknak, hogyha menekültügyi kérelemmel állnak szembe harmadik országból vagy hontalan személy által. Kérem tehát akkor, hogy folytassuk a szavazást. Ki van mellette? Elektronikus formában fogunk szavazni, hölgyeim és uraim. Tehát megnyitom a szavazást elektronikus formában. Köszönöm. Lezárjuk a szavazást. Gál Kinga alelnök hogy nem szavazott. Kérem a titkárságot, hogy ezt is jelezze fel. 18-an szavaztak mellette, 5-en ellene és 25-en tartózkodtak, ezzel pedig lezárjuk a szavazást. És így tovább is léphetünk a következő napi rendi pontra. Hogyha megengedik, köszönöm szépen. Az ügyvédi segítség igénybevételeihez való jog a büntetőjárás eljárás során, ez a következő napi rendi pontunk.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 Bene, io direi che possiamo iniziare. Hölgyeim és uraim, lássunk hozzá a munkához. Akit nem érdekel ez a napi rendi pont, kérem, hagyja el a termet. Bene, adesso parleremo del diritto di accesso a un difensore. Tehát a következő napi rendi pont az ügyvédi segítség igénybevételéhez való joga büntető eljárás során. Bene. Stavo dicendo che adesso procederemo all'esame del dossier. Tehát még egyszer a következő napi rendi pontunk az ügyvéd és segítség igénybevételéhez való jog a büntetőeljárás során, valamint a letartóztatást követő kommunikációhoz való jog. Elena Oana Antonescu, a jelentéstevő. Szeretnénk a büntetőeljárás alá eső személyek jogait megőrizni, illetve megvédeni. Tisztelt kollégák, kérem, hogy ha továbbra is beszélgetnek, akkor hagyják el a termet. Tehát, ahogy mondtam, az Európai Parlament mindig is nagy figyelmet szánt ennek a témának, és ahogyan a tárgyalások során is egyértelművé vált, az irányelv során, amely a tolmácsoláshoz és folytáshoz való jogról szólt, az információhoz való jogról a büntetőeljárások során, a szakbizottságunk elkötelezte magát annak érdekében, hogy minden jogi eszközt elfogadjon, és a lehető legmagasabb szintű védelmet biztosítsa. Most miről is van szó? A úgynevezett C intézkedésről van szó, amely nem más, mint az ügyvédi segítség igénybevételéhez való jog a büntetőeljárás során, valamint a letartóztatást követő kommunikációhoz való jog. A ciprusi elnökség kezdte meg a tárgyalássorozatot még a nyár folyamán, illetve a nyár előtt, eddig három trialógusra került sor és a következő november 29-én kerül megrendezésre, most pedig átadom a szót a jelentéstevő asszonynak, Elena Ona Antonescu asszonynak, aki beszámolt arról, hogy a tárgyalások hova jutottak, hol járunk. Prin uh, a reaminti colegilor că propunerea de directivă a Parlamentului European și a Köszönöm szépen, kollégák! A témánk, a célkitűzésünk lényege az, hogy védelmet biztosítsunk a büntetőeljárás során, illetve jogot biztosítsunk a kommunikációhoz, az ügyvédi segítség igénybevételéhez. Bárkiről is legyen szó, esetleg családtagról. Ez a javaslat egy kiegészítő lépés az állásfoglalást követően, a 2009-es állásfoglalásról van szó, és ez az eljárásbeli jogokat határozza meg. Tulajdonképpen a Stockholmi program, programról van szó, amit 2010-ben jóvá hagyott a tanács, és mivel a tanács ezt már elfogadta, van egy általános álláspont, június 8-án született ez meg, és ezek után bonyolult tárgyalás sorozat kezdődött azért, mert nagyon is kényes a téma. Az irányelv célja az, hogy a különböző tagállamok jogszabályait harmonizáljuk egy olyan területen, amelyen jelentős különbségek léteznek a különböző nemzeti jogszabályokban, tehát itt egy egységességet próbálunk kialakítani az európai jogszolgáltatásban. A júliusi orientációs szavazás a LIBE szakbizottságban pozitív szavazás volt, és szeptemberben kezdődtek meg a tárgyalások, három trialógus került sor, illetve a jelentéstevő, az árnyék jelentéstevő vel tárgyalásokat folytattunk, és technikai kérdésekről is szó esett. Sokat tárgyaltunk a különböző alkalmazási területekről, illetve arról, hogy mi is a célja ennek, a, ennek a, az intézkedésnek, az ügyvédi segítség igénybevételéhez való jog, vagy a konzulátusi segítségnyújtáshoz való jog, valamint a, a bizalmas információk. Vannak kivételek és derogációk, ezekről tovább is folyik a vita, tovább folynak a tárgyalások, illetve vannak még olyan aspektusok, bizonyos cikkek, amelyekről még eddig nem sikerült megállapodni. Az elnökség során folytatódnak majd a tárgyalások, és az első cikkre vonatkozó vitát újra életre keltjük majd akkor. Ezen kívül a gyanúsítottakra vonatkozóan is vannak cikkek, illetve a letartóztatás követő kommunikációhoz való jog, a jogorvoslathoz való jog, a védelem szintjének megtartása, valamint a nemzeti nemzeti jogszabályokba való átültetés. Ezekkel a témákkal foglalkozunk. Szeretnék köszönetet mondani a ciprusi elnökségnek az erőfeszítésekért az elmúlt három hónap tárgyalásai során. Nagyon sok találkozóra került sor, sok technikai, szakmai jellegű megbeszélésre, és természetesen látható az előrelépés. A szöveg pedig a jelenlegi formájában igen eltér attól, amiről szavazott a parlament, ezen kívül a bizottság is támogatta a tanács erőfeszítéseit. Szeretnék köszönetet mondani az Európai Bizottságnak a támogatásért és az együttműködésért. Valamint természetesen köszönettel tartozom a kollégáknak a kiváló együttműködésért. Ebben a témában nagyon sok találkozóra, nagyon sok tárgyalásra került sor, és azt gondolom, hogy a jövőben majd folytathatjuk ezt a kiváló együttműködést. Az elmúlt három hónapban előrelépés történt, ezt sikerként könyvelhetjük el, azonban szükség van még további tárgyalásokra, a kompromisszumhoz. Nagyon fontos dokumentumról van szó, és szeretném megnyugtatni a kollégákat, hogy minden erőfeszítést megteszek annak érdekében, hogy ez a kulcsfontosságú eszköz, ami az eljárás, a büntető eljárás során létező jogokra vonatkozik, valóban elfogadásra kerüljön. Nagyon sok információról van szó, és maga a munka folyamat igen intenzív volt. Remélem, hogy a kollégákkal együtt a legjobb eredményt sikerül majd megvalósítani. Köszönöm. Grazie, Oana. Adesso io passerei la parola dopo questa... Köszönöm szépen. Miután meghallgattuk eh, ezt az ismertetést, szeretném most a bizottságnak megadni a szót. Nem tudom, hogy ki van itt az Európai Bizottságtól, aki a bizottság képviseletében hozzászólhatna. Minden esetre a bizottsági a szó. Köszönöm szépen. Csak hangsúlyozni tudom, hogy mennyire fontos az Európai Bizottság számára egy kompromisszum elérése. Ennél az irányelvnél, Valóban sikerült előrelépést elérni a háromoldalú egyeztetések során eddig, ezért személy szerint Antonescu asszonynak és kollégáinak szeretnék köszönetet mondani a komoly erőfeszítésért, amelyet ebbe az anyagba fektetett. Valóban kitűnő munka kapcsolat alakult ki az érdekelt felek között, és reméljük, hogy ezt a lendületet sikerül fenntartani a további viták során is, és az összes érdekelt fél elkötelezettségével reméljük, reméljük, hogy egy magas színvonalú szöveget tudunk elérni a közeljövőben, remélhetőleg az ír elnökség első felében. Az Európai Parlament továbbra is számíthat az Európai Bizottság határozott kötelezettségvállalására. Szorosan együtt fogunk működni az árnyék jelentéstevőkkel és az előadóval is természetesen, hogy elérjük ezt a megállapodást. Köszönöm. Non so se adesso c'è la presenza cipriota. A ciprusi elnökség képviseletében nem tudom, hogy itt van-e valaki, úgy tűnik, hogy senki sem. Ha nem, akkor a kollégáknak adnám meg a szót. Kirkhope úr. Uh, Köszönöm, elnök úr. Először is gratulálni szeretnék Antonescu kolléganőnek a nagyszerű munkájáért, és ezt nem csak európai képviselőként, hanem ügyvédként is mondom. Uh, ezt az Megbeszéltem a jogi társaság képviselő elnökével Angliában ezt az anyagot néhány nappal ezelőtt, és szeretném hangsúlyozni, hogy mennyire fontos a munka. Um, nagyon mozog a társadalom, az emberek sokat ö, utaznak, ezért félve mondom, hogy a, persze a statisztika sokkal fontosabb akkor, amikor az embereknek ügy, ügyvédre van szükségük, de higgyünk egy kicsit az állampolgárainkba. A britek például, amik, aki, amikor 13 millióan utaznak Spanyolországba 2000-et legalább letartóztatnak bűncselekményért. er, er, er, nem vagyunk büszkék. Mégis nagyon fontos a jogi rendszerekben, amelyek ugye eltérnek egymástól, hogy megfelelően képviseljék őket a lehetőleg hamarabb. Egy szakértő által, aki ismeri a rendszert, és valamiféle segítséget nyújthat nekik. Hiszen a letartóztató 2000-ből nem mind bűnös, de segítségre van szükségük, ahogy más országok polgárainak is hasonló helyzetben. Nagyon gyorsan csak annyit akarok mondani, nagyon nehéz ez a terület, mert nincsen közös büntetőjogi rendszerünk, már különfélek a szabályok ezért annyira fontos, hogy a jogi képviselet elérhető legyen, valamint a bizalmasságot is tiszteletben tartsák. Ez nem csak emberi jog, hanem nagyon fontos, hogy a e, gyanúsított és az ügy, ügyvédek közötti kommunikáció a lehető legmérték, legnagyobb mértékben bizalmas lehessen. E, sokkal nagyobb telefonhoz való hozzáférést próbáltunk elérni akkor, amikor az ügyvéd nincs e, a helyszínen jelen. A, kérdés, a költségek kérdésében, a jogsegély kérdésében, amit nagyon sok kollega szóba hozta, e, más megfontolás alá vették, de pont ebben az irányelvben 32-34 millió fontnak megfelelő e, Európa, euróban jelenik, jelentét meg ezt az összeget, ami nem egy kicsi összeg, ez nem egy jelentős összeg, szemben azzal a nagyon fontos támogatással, amit nyújthat. Végül azt szeretném mondani, hogy nagyon fontos felismerni, hogy mi, mi az, ami mindannyiunkat aggaszt. Az, hogy a állampolgáraink ne szigetelődjenek olyan helyzetben, amikor nem tudják a saját jogaikat képviselni. Ez egy alapvető jog, hogy megfelelő képviseletet kapjanak. Teljes mértékben támogatjuk a munkát, e, nagy mértékben ajánljuk az előadó munkáját, és a bizottság e, e, segítségét is. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen Kirkov úrnak. Albrecht kollega kért szó. Köszönöm, elnök úr. Én először is visszhang, visszhangozni szeretném Körkok kollega véleményét az előadó brilliáns kiváló munkájáról. Bízhatunk ebben a munkában, az előadó nagyon keményen dolgozott azért, hogy jó eredményt érjen el. Szeretném megköszönni azt, hogy mennyire jól együttműködött az árnyék előadókkal, jó úton vagyunk. Nagyon tetszik nekem az, ahogy haladunk, de az elhangzottakhoz fűzném hozzá, hogy Sok pénzt megtakaríthatnánk azzal, hogy nem alkotunk olyan jogi keretet, amely, amelyet nagyon nehéz megérteni. Ez egy egyszerű, megérthető jog, az a jog, hogy valaki e, ügyvédet hívhasson olyan helyzetben, amikor gyanúsítottként tartják fogva vagy vádolják. Ezt biztosítani kell ehhez nem kéne nagyon sok derogációt, kivételt kapcsolni, ez kell, hogy vezesse a munkánkat, és nem kell mindig meg, megpróbálni megoldani a különféle értelmezési külön, különbségeket, eh, amelyet a bíróknak kell meghoz, meghozni. Szerintem nem ez a helyes módja, és ezért azt kérem a tanácsot és néhány tagállamot, amelyek saját eh, jogi kereteiket szeretnék tükröztetni az irányelvben, hogy legyenek nyitottabbak a közös jogszabályalkotás iránt, amelyet ezzel az irányelvel létrehozunk, amely csak egy célt követ, mégpedig azt, hogy a tisztességes eljárás jogát teremti meg, amely az Európai Emberjogi Egyezményben is le van fektetve a hatos cikkben, és valóságos ez az európai és a tagállami törvényekben is. Nem, igaz, nem is akarunk sokat megvalósítani, és ezt ebben biztos, az irányelvben biztosítani kéne, kérem a tagállamokat, különösen azokon a területeken, amelyek a bizalmasságról szól ügyvéd és ügyfelek között, hogy azt, ezt biztosítsák. ne teremtsenek kivételeket a kisebb bűncselekmények esetében, kisebb szabálysértések esetében. Mit jelent végül is ez a fogalom, hogy kisebb bűncselekmény, enyhébb védség? Lehetek én, kerülhetek -e én egy jelentős bűncselekmény eljárás hatája alá, és úgy, úgy, hogy nincsen ügyvédem? Továbbá az ügyvéd de ne csak levélben vagy telefonon írhassam el, hanem kom- kommunikálósan ő az ügy, ö, a, ö, vádlottal, vagy a gyanúsítottal, ne, hogy ne távolból figyelje, hogy mi történik, hanem cselekedhessen és képviselhesse a védencét. Ahogy ö, említettem, a derogációk, ha vannak olyan helyzetek, Eh, amikor esetenként kell dönteni, és az ügyvédhez való jogot nem igazán tudják megadni, ezt mindenképpen korlátozni kell. Olyan nagyon szélsőséges esetet, esetre, amelyet a parlament és, ehhez a, parlament és a tanács ragaszkodhatna hozzá, ez egy eh, minimum elvárás. A tagállamok ezt meghaladhatják, tovább mehetnek, de ezt kérte tőlünk, és várjuk azt, hogy az Európai Unió is csatlakozzon az Európai Alapjogi Kartához. Köszönöm szépen. Fosz képviselő kapszott. Köszönöm szépen. A jogi képviselethez való jog természetesen nagyon fontos, az két előttem szóló kollega is hangsúlyozta ezt. Nagyon fontos, hogy a gyanúsított számára egy méltányos eljárást biztosíthassunk, és számunkra az alkotmányjogi indokokból is ez nagyon fontos, és kellőképpen egy korai szakaszban kell bevonni a jogi képviseletet, az ügyvédhez való jogot. Éppen ezért az előadóasszony javaslata is nagyon nagyra törő, és ezért szupernek tartom, és nagyon örülök annak is, hogy az előadónk ilyen aktívan foglalkozott ezzel a témával, és részletesen beleásta magát ebbe az egész kérdéskörbe, és megpróbálta a tárgyalások során is érvényesíteni ezen aspektusokat. Pusztán azt szeretném megkérdezni, hogy az őrizetbevétel feltételeinél, a bizalmasságnál megfigyelhető-e a tárgyalások során már valamilyen tendencia, vagy még nincsenek ennyire előre haladott állapotban a tárgyalások? Köszönöm. Grazie, Veronique Mathieu. Merci, Monsieur le Président. Tout Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek, aki szakmai szempontból kiválóan, illetve nagyon hatékonyan dolgozott, és így jutott el a mai eredményhez. Szeretnék tehát gratulálni neki és köszönetet mondani. Egy-két pontosításra lenne szükség a derogációkat illetően, hiszen némi aggályt jelent, tenek a derogációk, különösen a terrorizmusra vádolt személyekre vonatkozó derogációt illetően. Szeretném tudni, hogy hogyan is, áll, hogyan is állunk ezzel. Osztom az eddig elhangzott véleményeket ebben a témában, mégis azt gondolom, hogy ugye ez egy nagyon súlyos eset, nagyon súlyos probléma, és fölmerül a kérdés, hogy a gyorsaság kedvéért, a vizsgálatok gyorsaságának kedvéért lehet-e derogációt kérni, illetve az erőszakos halálesetek kapcsán milyen derogációk vannak. Szeretném, hogyha a jelentéstevő beszámolna arról, hogy pontosan hogyan is állnak a dolgok ezekben a témákban illetve jó lenne az ütemtervet is pontosabban látni, azt kérem, hogy erről is számoljon be. Nagyon fontos jelentésről van szó, mi tehát az ütemterv, illetve a bizottság a jogi segítségnyújtással kapcsolatban mondaná valamit, hiszen erre vonatkozóan már javaslatok születtek, sokat beszéltünk erről, és tudom, hogy Reding asszony nem akart párhuzamosan javaslatot tenni az ügyvédhez való jog, illetve a jogorvoslathoz való jog témájában, de szeretném tudni, hogy hogyan is alakult ez a két téma, illetve hogyan állunk most. Romero López. Köszönöm, Romero López asszony következik. Köszönöm, elnök úr. Szeretném hangsúlyozni ennél az irányelv javaslatnál, hogy az ügyvédi képviselethez való jog csak olyan esetekben merül fel, amikor a gyanúsított személy finanszírozni tudja, fizetni tudja ezt, hiszen itt nem az ingyenes jogi tanácsadásról van szó. A bizottság ezt a témát kivette az irányelvjavaslatból, és amíg a bizottság nem halad az ingyenes jogsegélyel kapcsolatos javaslattal, az igazság az, hogy ez a jog nagyon korlátozott marad. Úgyhogy arra szólítanám fel a bizottságot, hogy lehetőleg minél hamarabb terjessze elő ezt az ingyenes jogsegére vonatkozó javaslatát, mert ez legalább annyira fontos, mint ez. Az összes gyanúsított vagy vádlott személy számára fontos ez, teljesen független attól, hogy milyen anyagi körülmények vannak. Az európai tagállamok között nagyon komoly különbségek figyelhetők meg és rendkívül korlátozott az ingyenes jogi tanácsadáshoz való jog. Itt gyakorlatilag ugyanannak az érmének a két oldaláról van szó, és szeretném azt is megjegyezni, hogy az eljárás jogok szempontjából itt ugye két dologról van szó, a jogi képviselethez való jog, és a letartóztatás követően a kommunikációhoz való jog. Ez pedig két különböző dolog. Szeretném hangsúlyozni, hogy milyen komoly erőfeszítést tett az előadó. Gratulálni is szeretnék ehhez, mert mi csak a legkevésbé problematikus dolgokat emeltük most ki, de azt is figyelembe kell venni, hogy honnan származik a jog. És ezen problémás területeken is az előadónak köszönhetően előrelépéseket érünk el. Ugyanakkor vannak még nehéz kérdések, például a mentességek hazámban. A terrorizmus ellenes jogszabályalkotás hosszú múltra tekinthet vissza, és a terrorizmus ellenes politika nevében elkövethető lépéseket is figyelembe kell venni. Úgyhogy nem csak a mentességekre kell odafigyelni, hanem arra, hogy a bizonyítás felvételnél ott kell, hogy legyen az ügyvéd, és biztosítani kell a védelemhez való jogot, ami szintén nagyon fontos. A kommunikációhoz való jog szempontjából az elzárás időtartama és az ügyvédhez való jog, még akkor is, hogyha nem a választott ügyvédről van szó, ez is egy olyan téma, ami nagyon-nagyon fontos. Feltételezem, hogy amikor majd áttérünk a nehezebb kérdésekre, akkor ez is felmerül. Aztán ott vannak ugye a kisebb horderejű jogsértések, ez is felmerülhet majd a vita során nem olyan téma ez, amelyel sietnünk kellene, nem szabad elhamarkodni, Fontosabb az, hogy jobb irányelvet készítsünk el, mint az, hogy a sietség miatt ne sikerüljön konszenzust elérnünk. Tehát az eljárási jogok biztosítása szempontjából ez egy nagyon lényeges kérdéskör, és egyetértek azzal, hogy lépésenként kell haladnunk. Köszönöm. Honorable Zippel. Zippel, képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Két témához szeretnék hozzászólni, két ponthoz. Először is mindig megbotránkoztat, amikor azt tapasztalom, hogy és nélkül bizonyos területeken milliókat költünk, de mindig akkor tesz, de mindig akkor, amikor a jogokról és az állampolgárok alapvető jogairól van szó, akkor egyszer csak előhozakodunk a különböző kiadásokkal, és a válságra hivatkozva nem költekezhetünk. Tekintettel arra, hogy a témának milyen alapvető jelentősége van, ezt nem tartom indokoltnak. A második megjegyzésem pedig a kivételekre vonatkozik. Itt alapvető jogokról van szó, és olyan emberekről, akiknek a bűnösségét először is be kell bizonyítani. Erre Körkhop úr is felhívta a figyelmet, említette, hogy nem mindenki, aki egy bíróság előtt áll, bűnös. Eleve a kivételekkel kezdeni szerintem egy felelőtlenség és ez nem csak a jogsértésekre vonatkozik, hanem a terrorizmussal kapcsolatos bűncselekményekre is. Tudjuk a múltal kapcsolatos vitákból, hogy nem mindenki, akit a terrorizmussal vádolnak, a végén őt nem feltétlenül ítélik el terroristaként, sőt, az eljárás végén adott esetben az ártatlanságát is be lehet bizonyítani. Főleg az ilyen súlyos esetekben az ügyvédhez való jogot nem megadni egy vádlottnak, szerintem nem összeegyeztethető azzal, hogy hogyan értelmezzük mi az alapvető jogokat. Köszönöm szépen. E, minden e, képviselőnk szót kapott. Most visszaadnám a szót Andanescu asszonynak. Uh, pentru colaborare și pentru intervenția uh, dumnealor. Am văzut asta. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, köszönöm szépen az együttműködést és a hozzászólásokat. Igen, valóban látom, hogy mennyire fontos ez az anyag, ez a dokumentum a szakbizottságunk részére, illetve mennyire határozott álláspontot képviselnek a kollégák, különösen az irányelv bizonyos aspektusait illetően. Ezen kívül Látjuk azt is, hogy milyen nehézségekbe ütközik ez a munka. Ami a bizalmasság kérdését illeti, a parlament nézőpontjából a bizalmasság mindig is kulcsfontosságú aspektus volt, mindig is védtük azt a gondolatot, mi szerint szükség van a bizalmasságra. A végleges álláspontban, tehát az orientációs szavazat után kialakuló álláspontban kimondtuk, hogy az ügyvéd és a kliense közötti tárgyalásoknak bizalmas jellegűeknek kell lenniük. A jelenlegi tárgyalások során még nem sikerült végre, végleges megállapodást jutni ebben a kérdésben, tehát folytatódnak a tárgyalások. Ami pedig a derogációkat illeti, a tanács egy individualizált, tehát esetenkénti megközelítést szeretne látni mint az a bizottsági eredeti javaslatban is szerepelt. A tanács úgy gondolja, hogy bizonyos körülmények esetén a derogációkat az adott helyzethez kell igazítani. Ami pedig az ügyvédhez való jogot illeti, itt korlátozottak a derogációk, ami pedig a kommunikációhoz való jogot illeti, itt kicsit nagyobb a játéktér. Tehát most a pontjáról beszélek, nem pedig a parlament szövegéről. Annyit mondhatok, hogy továbbra is folynak a tárgyalások a derogáció témájáról, és a végleges eredményről természetesen tájékoztatom majd önöket. Hogyha megengedik, szeretnék utalni a jogi segítségnyújtásra. Létfontosságú véleményünk szerint hogy a bizottsági kollégák egyértelműen lássák, hogy a parlamenti kívánalmak hogyan alakulnak. Ez az irányelv, ez az irányelvet nem lehet ketté választani a, az ingyenes jogi segítségnyújtás témájától. Zárásképpen szeretném elmondani, hogy egy összetett témáról van szó, tehát továbbra is folytatódnak a bonyolult tárgyalások. Reméljük, hogy a végeredmény pozitív lesz, és ösztönözném, bátorítanám a kollégákat, hogy továbbra is segítsenek abban, hogy az optimális végeredményt sikerüljön majd meg, megvalósítani. Semmi kétség nem fér hozzá, hogy egyensúlyt kell teremteni a garanciák között emberek, olyan emberek számára, akiket bűncselekménnyel vádolnak. Ez létfontosságú egyidejűleg, azonban vannak nagyon súlyos bűncselekmények, mint a pénzmosás, a terrorizmus, amely azt jelenti, hogy nagyon határozottan kell ezekhez hozzányúlni, nagyon bízok az előadó józan eszében. Ezzel a napirendi pontjaink végére értünk. A következő ülésünk december 10-én kezdődik este 7-kor Strasbourgban, valamint december 17-én, 18-án is ülésezünk Brüsszelben. Köszönöm szépen a jelenlétet, és köszönjük a tolmácsoknak és a titkárságnak a munkáját.